Köszönöm szépen. Akkor ezzel elértünk a kérdések végére. Szeretném megköszönni mindenkinek, akinek kérdést tett fel, aki részt vett ebben ezen a találkozón, ezen az ülésen. Elég betartottuk az időt, csak néhányan lépték ezt át, de nem túl sokkal. Nagyon szeretném ezt megköszönni a kollégáknak, és köszönöm szépen a biztos jelöltnek és a gazdag információt, amit nekünk juttatott. És most pedig megadom a szót, hogy ezt összegezze, de hadd mondjak még néhány fontos kérdést, amelyet talán nem fed le a mi mandátumunk. Gondolok itt például a kohéziós politika problémáira a vidéki területeken. Ezek nagyon fontosak, és ezek döntőek lehetnek a vidéki területek jövőjét illetően. Gondolok itt a népesség öregedésére, a szegénységre. Ez egy olyan fajta, ez a szociális politikához kötődik, amely a mi mandátumunkat meghaladja. A Horizon 2020-at is említették, akár csak az élelmiszer minőségének, az élelmiszer biztonságának kérdését. Ez részben nem tartozik teljes mértékben a mi illetékességi körünkbe. Nagyon jó az, hogy sok minden elhangzott a külső feltételekről, a külső dimenzióról, illetve arról, hogy milyen hatása van a kereskedelemnek a mezőgazdaságra. Szerintem nagymértékben egyetérthetünk sok mindenben, ez jó jele már az együttműködésnek, és most megadom a szót a biztos jelöltnek, hogy lezárja ezt a vitát. Ahogy mondtam, 5 perce van erre. De ha van még kis, kell kis idő, akkor nyugodtan beszélt meg többet. Members. Elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni udvariasságukat és a, a szigort, fegyelmet a kérdések feltétele során. Hát kemény délőtt áll mögöttem, és gondolom önök mögött is köszönöm az együttműködést. Talán el tudtam magyarázni, mennyire komolyan venném tárcámat, a mezőgazdaság fontosságát az európai projektben. Ez az egyik terület, ahol a, a, a földrajzi területek nagyban különböznek, és a termelés mikéntje is különbözik. A, a, a tájak, a termények igen nagy variációk mutatnak északról délre, keletre, nyugatra. Ám épp ez adja Európa igazi erejét. Ez olyan, olyan mint egy szövet, amelyben különféle szálak futnak, és adják erejét. Az európai mezőgazdaság erejét éppen a skála sokszínűsége adja, amelyeket a, az a termények, amelyeket az asztalra teszünk, és ez gazdasági növekedés, fejlődés, munkahelyteremtés forrása lehet az európai belső piac és a külső piacok kielégítése tekintetében. Ugyanakkor a világszínvonalú vezető normáink és sztenderdjeink feltétlenül figyelmet érdemelnek. Mindenképpen ölmiszermet kell termeljünk, amelyben bíznak az emberek. Európa kiváló példát mutat arra, hogy olyan ölmiszert lehet elállítani, amelyben bízhatnak a fogyasztók. E magas szintű sztenderdek teljesen átalakították a mezőgazdaságot. A földekről való menekülés megváltozott, megfordult sok tagállamban, mert az élelmiszertermelés egy nagyon magas minőségű, komoly szaktudást igénylő feladattá vált. Európában ez nagy változás, és épp olyan fontos, hogy a büszkesége helyreállt a mezőgazdasági termelésnek, a természetből eredő, az emberi lényekhez közel álló tevékenység. Ez, ezt ismét megértettük. És a tagállamokban folyó élelmiszertermelés termelés az emberi igényeket kell kiszolgálja, méghozzá fenntartható módon. Ahhoz, hogy két mag szökkenjen szárba, ott korábban egy, ahhoz mindenképpen fejlődés kell, meg kell őriznünk ezeket a technológiai fejleményeket, fejlődéseket és a talaj minőségét is, valamint a legfontosabb, talán a legfontosabb érték a víz minőségét, amely folyamatos ellenőrzést és figyelmet érdemel. Minden tagállamban szeretnék megfordulni, mandátumom elején, amennyiben elnyerem bizalmukat. És meg is szeretném hallgatni a tagállamok véleményét, annak érdekében, hogy a bizottságban a mezőgazdaság politika alakításakor mindenki bölcsességére támaszkodhassunk. Együtt kell működnöm a többi biztossal, hogy a kihívásokat kezeljük, hiszen ezen áll vagy bukik a jövőnk. Én amennyire lehetséges, szeretnék a hagyományokra építeni, ugyanak az innovációt hasznosítani azért, hogy egy új Európában termelékeny és gazdag mezőgazdaság jöjjön létre, és folytassuk ezt a hagyományt. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Bardzo, bardzo dziękuję. Köszönjük, biztos előtt úr. Tényleg valóban Köszönjük, köszönöm mindannyiuknak, a kollégáknak. Valóban építő jellegű légkörben zajlott ez a ma délelőtti meghallgatás, ezt nyugodtan állíthatjuk. Köszönöm mindennek, mindenkinek azt, hogy együttműködőek voltak. Közös célunk, hogy az európai gazdaság segítségére siessünk. Úgy láttam, hogy a biztos úrban együttműködő félre találhatunk. Eddig nagyon elégedettek vagyunk, annyit mondhatok, köszönöm mindenkinek, köszönöm a biztos úrnak is, emlékeztetem önöket, hogy 12.30-kor folytatjuk koordinátorok zártülésével az ASP 5G3 teremben. ezen az ülésen fogjuk értékelni a mostani meghallgatáson hallottakat. Köszönöm mindenkinek, találkozunk akkor 12.30-kor a koordinátorokkal az ASP 5G 3-as teremben. Köszönöm biztos előtt úr!